nicht so üppig besetzt, aber nichtsdestotrotz. Nincs túl sok jelenlévő, ennek ellenére el kell kezdenünk a munkát, és azon is el is kezdjük az egyes napirendi ponttal, a napirend elfogadása címmel. Van-e kívánalom, kiegészítés, megjegyzés az önök részéről? Nincs. Ez esetben a napi rendet jelenlegi formájában engedélyeztük. Aztán az ülés jegyzőkönyvek engedélyezése cím alatt a szeptember 24-i szakbazírtsági ülés jegyzőkönyvét megtalálják a dokumentumai között, van a megjegyzés ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan, nyilvánvalóan megint csak nincs, ezért azt javaslom, hogy szokás szerint a jegyzőkönyvet tekintsük engedélyezetnek, amíg az ülés ideje alatt nem emelnek ezen kifogást. Az elnök közleményei a német, francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román nyelveken áll rendelkezésre a tolmácsolás, és mint mindig utalok arra, hogy a weben követhetik az ülésünket. Ennyi volt tehát a bejelentések pontja, és most pedig azonnal át is térünk a következő napi rendi pontra, egy véleménytervezett vizsgálata, a 2017-es mentesítés, az EU teljes költségvetési terv, az Európai Bizottság és az Európai Unió fordítóközpontja, a jelentéstevő Zdrojevski kolléga. A módosítók benyújtásának határideje november 16-12 óra, a szavazásra pedig január 21-én kerül sor, a kontban pedig február 20-án szavaznak a jelentésről. A tavalyi évben úgy döntöttünk, hogy nem a teljes költségvetési tervvel foglalkozunk csupán, hanem a fordítóközponttal is. A véleményünkben a mentesítést illetően, tehát ezeket is bevonjuk, és most Zdrojevski úrnak adom meg a szót, hogy mutassa be anyagát. Zdrojevski úrani a szó. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, két pontot együtt szeretném tárgyalni, de nagyon röviden mivel a bizottságban egységes az irányvonal, nincsenek eltérő vélemények itt ebben a szakbizottságban. Ami tehát az EU általános költségvetését illeti, emlékeztetnék ajánlásainkra, értékeléseinkre e tekintetben. Egyes pontokat illetően rendkívül elégedettek vagyunk, másokat illetően kevéssé, és vannak olyan pontok, amelyekkel egyáltalán nem értünk egyet. Nagyon örülünk az Erasmus Plus-szal elért eredményeknek, több mint 9 millió diák vett részt ebben a programban, nem sokára meghaladjuk a 10 milliós számot, talán pesgőt is bonthatunk akkor. Ez a program kétszer annyi forrást kapott, és másodszorban a jövőben meg is háromszorozzák a program forrásait. Ez a Bizottság számára rendkívül lényeges dolog. Nagyon sokat küzdöttünk az Európai Szolidaritási Testület érdekében. Azért volt szükség erre a küzdelemre, mert két döntés született. Egyrésztről született egy létrehozó okirat ezen testületet illetően, ugyanakkor az önkéntességi programot csökkentették. A kult szakbizottság nagyon érzékeny volt mindenre, és sikerült elkerülnünk egyfajta vákum helyzetet az NGO-knak biztosított támogatásokat illetően. Elmondhatjuk tehát, hogy ez a két program kiegészíti egymást, és több mint 2500 munkahely született az Európai Szolidaritási Testületben a fiatalok számára. Ugyanakkor van egy olyan elem, amely nem kielgítő számunkra. Folyamatosan hangoztatjuk, hogy nagyon alacsony a kedvezően végrehajtott programok szintje a Kreatív Európa és az Európai Állampolgárság témakörökben hiányoznak a pénzügyi források, mind a Kreatív Europe programra, mind pedig a Fiatalok Európája programokra. Van itt egyfajta növekedés, de ez nagyon korlátozott, több forrásra lenne szükség. Ami a kulturális oktatás és audiovizuális ügynökséget illeti, a az ügynökség programjainak végrehajtását illetően kedvező a véleményünk. És aztán még egy pont, az Európai Unió intézményének fordító központja emlékeztetnék arra, hogy tavaly ezt az elemet autonóm módon kezelték. A parlament, mint a költségvetési hatóság egyik ága, befolyással bír erre a témakör, és ezért nyilvánítunk véleményt most ebben az ügyben. Melyek az ajánlásaink? Kulturális szakbizottságként a költségvetési szakbizottságnak két mentesítési véleményt nyújtunk be. Ez a második része a mentesítésnek, és utal a nem kielégítő elemekre a feladatok végrehajtását illetően korrekciókat kérünk annak érdekében, hogy a költségvetés végrehajtása sokkal jobb legyen. A 2017-es költségvetési évet illetően CDT, CDT-t illetően, a fordítóközpontot illetően a többnyelvűségi elem egy olyan elem, amelyet a Kulturális Szakbizottság nagyon sokszor említett, és azért szeretném itt ezt most külön kiemelni van egyfajta értékbecslési új struktúra a fordításokat illetően. 2017-ben javult ugyan a fordítások minősége, és megtakarítást is sikerült elérnünk. 3,2 millió eurós dotációra, dotáció van, és nem volt emelés. Az ügyfelek száma nőtt, 65 ügyfélről van itt szó, ez egy nagyon fontos elem. A fordító központ az intézményeknek egy új interaktív terminológiai bázist biztosít, és ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy intézményközi terminológiai bázis, amely mindig nyomon kell, hogy kövesse a technológiai fejlődést. Tehát ilyen értelemben van egy közös nevezőnk. Köszönöm. Ja. Igen, köszönöm szépen. Kicsit vártam még a tolmácsolásra. Nagyon szépen köszönöm. Bemutatta az állásfoglalást, most pedig az árnyékelők jönnek. Luigi Morganoval kezdjük. Allora, innanzitutto grazie Presidente. Köszönöm, elnök asszony. és stílusban fogok fogalmazni. Köszönöm Sztrojevszki kollégának, jelentéstevőnek ezt a remek munkát és azt is, hogy megfelelően összefoglalta, hogy melyek a fő kérdések, amelyekkel kapcsolatosan dolgoztunk a múltban, és amelyek újfent felmerülnek itt megoldásra várva. Az általános hiba arány csökken, és ez pozitív jelzés szerintem azt jelenti ugyanis, hogy a bizottság komolyan vette a szemvevőszék és a parlament ajánlásait, a milyenket is ebben az esetben. A második szempont. Itt uh, ugye aggodalommal tekintünk a mechaniz- az ellenőrzés mechanizmusokra, az Erasmus és a Kreatív Európa témaköreiben. Bízakodom abban, hogy uh, ezek a problémák könnyen megoldhatóak lesznek. Aztán jelezni szeretnék még egy olyan kérdést, amit szerintem meg lehetne oldani. A szemvőszék éves jelentései rendkívül értékesek a mi munkánk szempontjából is, ugyanakkor a közzétételük néha túl sokat késik, és így nem tudjuk ezeket megfelelően figyelembe venni. Itt különösen utalok az európai intézmények fordító központjára, de akár az európai iskolákra is köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Köszönöm Petra, nekem nincs sok hozzáfűzni valóm. Köszönöm Sateveszki úrnak. Meg azt is köszönöm, amit Luigi Morgano mondott. Úgy gondolom, ez a mentesítés megint csak megmutatja, hogy többé-kevésbé meglehetősen sikeres programokról van szó. Sokkal jobbak, mint más területen a programok, és nagyon jók a végrehajtási mutatók is, ahogy elmondta Luigi. Az általános hiba arány százalék lement, ami persze jó hír, és azt jelenti, hogy azok, a, akik az ügynökségek és szakemberek, meg a helyben dolgozók, akik a programokat végrehajtják, jó munkát végeznek, ez jó. Nem csak tehát a programok céljait fogadják jól és fontosak, hanem a konkrét végrehajtás is jól megy. Van persze még néhány probléma, amelyekkel meg kell birkózzunk, de nagyok nincsenek. Tudunk olyan területeket, ahol a végrehajtási arány teljesen más képet mutat, például a struktúrális alapok, egyes alapokban, jól tudjuk, hogy hát pokoli helyzetben vannak sokszor, de itt jól állunk és azt is hang... És persze, ahogy a lehetőség is mondta, nagyon sok alulfinanszírozott projekt van, és mivel olyan jó a végrehajtási arány, világos. Ha több, ha több pénz lenne, még sokkal többet tehetnénk, csinálhatnánk azt a sok jó dolgot, amit már most is csinálunk, még többet azokból. Úgyhogy ezt a mentesítést felhasználhatjuk arra, az, hogy az MFF-ben folyó harcban bebizonyítsuk, hogy a programjaik igazán jók, és néhány kis apró probléma mellett minket nem lehet kárhoztatni. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Igen, én is nagyon szépen köszönöm. További jelentések, hozzászólókat nem látok. Nekem egy, illetve kettő meglátásom volna. Az első a pontjában az állásfoglalásnak 9 millió tanuló, illetve diák mobilitásáról van szó. Én másképp fogalmaznám, ezt kérem, tegye, mert az Erasmus programban éppen az a fő előítélet, hogy csak diákokat céloz meg, és nem ez a helyzet. Tehát nem csak egyetemi diákokat, hanem iskolásokat, szakképzésben résztvevőket, ugye a sportban vagy az életen átoló tanulásban résztvevőket is kedvezményezi. Tehát másképp fogalmazzunk, amiben világosat tegyük, hogy ugyan eleinte a program kedvezményét csak diákok voltak, ám igen-igen kiszélesedett azóta ez a kör, és mindenféle ö, embert, vagy fiatalokat lefed. És hát lássuk be, hogy mi is hozzájárultunk ahhoz az előítelethez, hogy az Erasmus csak diákprogram lenne. A második dolog még egy kérdés. hogy ezek a, azok a diákhitelek, amelyekről itt szóval nem jól működnek. A 2020-es 20-ig teredő költségvetésben ugyanakkor van erre egy külön tétel. Lenne lehetőség arra, hogy ezt a pénzt, amely egyszerűen nem kerül, nem, nem kiadható ebben a formában, átrétegezzük az Erasmus program magára, oda tegyük, és erről mondjuk valamint a mentesítési jelentében, nem tudom, lehet-e, kérdezem tehát, mert egy ilyen eszköz nem jó, hogy mindig visszafizetjük ebből a pénzt, nem használják fel, jobban átcsoportosítani, mert sajnálatosnak tartom, hogy nem használjuk fel, és valószínűleg a következő két évben sem fogjuk működni ez a polgári ismeretek eszköz, mint az elmúlt öt évben, és kár volna, hogyha ez a pénz elveszne, holott jó helyet tudnánk tenni. Nem lenne jó, hogyha visszafizetnénk a pénzügyminisztereknek a tagállamokban. Hát ezt sajnálnám, hogy őszinte legyek. Biztos meg kell válaszolni jelentéstevő. Most pedig az Európai Bizottsághoz fordulok. Ha akarják, megkapják a szót. Bitte. Parancsoljon. Uh, just to respond on the point about the student loan, sorry, my is Andrew Leader. I'm... Én uh, az illetékes főigazgatóságról jöttem. E, minden egyes költségvetési évben a bizottság e, reallokációkra tesz javaslatot, e, amelyek arra vonatkoznak arra az összegre, amit valószínűleg nem használnak fel. Ezt mi látjuk előre, és már terv is van. Köszönöm. To ostatnie pytanie już jest częściowo nieaktualne, bo komisja odpowiedziała. Muszę powiedzieć, że komisja... Ez a erre az aktuális kérdésre a bizottság már válaszolt, és el kell mondanom, hogy a bizottság nagyon gyorsan cselekszik, sőt, a pénzügyi eszközökre, mert törléseket is javasol, tehát ezek a források biztosan nem kerülnek el pazarlásra. Ami a hallgatók vagy diákok szemet illeti, akik részt vettek az Erasmusban, az elnök asszonynak igaza van, itt nem csupán diákokról van szó, hanem sportolókról is, akik részt vettek ezekben a programokban, de vannak fiatalabbak is, aztán oktatók, tanítók, tehát, hogyha figyelembe vesszük mindezen kategóriákat, akkor sokkal több személy vett részt a programban. Emlékeztetnék arra, hogy ezt a mutatót a Kult Szakbizottság, a Költségvetési Szakbizottságnak példaként mutatta be. Tudjuk, hogy nem csupán diákok vesznek részt az Erasmus Plus programban, hanem más kategóriák is. Aztán Morganó úr javaslatát illetően, a gyorsabb közzétételt, nyilvánosságra hozatalt illetően, ez egy nagyon jó észrevétel ugyanis nagyon kevés az időnk arra, hogy tanulmányozzuk ezeket a dok- dokumentumokat, és elkészítsük a véleményeket, ugyanakkor nagyon sok idő telik el a szavazás előtt. Tehát a mi álláspontunk emiatt sokkal gyengébb bizonyos értelemben. Jó lenne, hogyha legalább plusz két hét állna a rendelkezésünkre. Amit pedig Helga Trüppel mondott, az egy olyan dolog, amit állandóan ismételgetünk. Két program esetében alulfinanszírozás áll fenn, a két program hatékonyabb lehetne. Nagyon sok jó, jól értékelt program van, amelyeket nem valósítanak meg, mert nem nincs erre forrás hogyha megnézzük a mutatókat, a programokat, és összevetjük ezeket más szakbizottságok programjaival, akkor kétszeresen kárt szenvedünk, mert egyrészt a mi finanszírozásaink sokkal alacsonyabbak, a korrekciók is kevéssé költségesek ennek következtében, és aztán itt vannak ezek a 15-18 százalékos mutatók, és ezek tényleg a legalacsonyabbak az EU által finanszírozott programok közül. Hogy mindenféle értést elkerüljek, szeretném elmondani, hogy a bizottság kedvezően fogadja kérelmeinket, ugyanakkor mégsem kielégítő az eredmény. Tehát a bizottság nem utasítja a javaslatainkat, csak nem kielégítően válaszol ezekre. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon köszönöm. Még egyszer, emlékeztetőül november 16-12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és azután még elegendő idő marad az elnyék jelentéstevőkkel találkozni, megvitatni a témákat és konkretizálni a módosítókat, mint mindig. Nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok a munkához. Most pedig gyorsan áttérünk a következő napi rendi pontra és ez nem más, mint egy véleménytervezet vizsgálata, a szomszédsági fejlesztési együttműködési és nemzetközi együttműködési eszköz megteremtéséről van szó. A jelentéstevő Maria Teresa Jimenez Barbát november 14, 14 eh, óra a módosító benyújtásának határideje, január 22-én szavazunk itt a szakbizottságban az anyagról, az illetékes szakbizottságok, az AFET és a DEVE február 4-én szavaznak a véleményükről. És azonnal meg is adom a szót Kimenez eh, Bárbát asszonynak. Hol is van? Valahol láttam. Igen, ott ült. Tessék, Maria Tereza, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A jelen véleményünk az oktatás és a kultúra jelentőségét szeretné elmélyíteni a külpolitikában és a fejlesztés együttműködési politikában. Ahogyan tudják, ez az eszköz 89 milliárd euróval rendelkezik, a több éves pénzügyi keretben. Itt három pillér van, egy földrajzi, egy tematikai, és az utolsó az egy gyors reagálású pillér. Az AFED-ben és a DV-ben zajlanak a viták, melyek az illetékes szakbizottságok ezen témáért. Az új intézkedések létjogosultságát kétségbe vonták, és nagyobb rugalmasságot kérnek a külső fellépésekben. Tény az, hogy ez az eszköz nem volt elég hatékony a rugalmaság hiánya miatt, nem tud ugyanis gyorsan megfelelni a megjelenő kihívásoknak. Ezért egy új felülvizsgálatra lenne szükség, hogy a jogi és bürokratikus akadályokat le lehessen bontani, Ugyanakkor az új szerkezet nem módosíthatja a parlament szerepét az új eszköz tervezésében, illetve az ellenőrzési folyamatban, ami a kultúra az oktatás területén eszközölt fellépéseket illeti. Itt elég hiányos és kevéssé ambiciózus célok szerepelnek a mi szempontunkból. Nagyobb helyet kell biztosítani a kultúrának, az oktatásnak ezen területeken, és remélem, hogy számíthatok az önök támogatására konkrét kezdeményezések javaslását illetően. Ez az Különösen a mobilitási eszközre gondolok az EU, illetve a harmadik országok között. Ez csak az Erasmuson keresztül történik. Mi a Kreatív Európát is javasoljuk, mint programot. Ez lehetővé tenni a kreatív vállalkozások számára, hogy részt vegyenek a programban, az eu kívülről is meg lehet erősíteni a gazdasági növekedést, a szociális fejlődést, a kultúrák közötti párbeszédet ezáltal. Aztán itt van az oktatás, az inkluzív oktatás fontos szerepe, ez segíthet az egyenlőtlenség, a szegénység leküzdésében, a tolerancia növelésében és a végés társadalmak kialakításában. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az oktatás a 2030-as agenda negyedik eleme a fenntartató fejlesztési célok között. Harmadsorban egy ambiciózusabb kérelemre van szükség, hogy az oktatás és kultúra nemzetközi dimenzióját előmozdítsuk. Itt legalább 15%-ának a, 15%-et a költségvetésnek ezen területekre kellene fordítani kérésünk szerint. Kollégák, nem elég a kultúra, az oktatás szerepének hangoztatása a külkapcsolatokban és a nemzetközi együttműködésben, hanem ezt valóban meg is kell tenni, végre kell hajtani valamennyi frakcióval, és a DEVE, illetve az AFET beli kollégákkal. Várom javaslataikat, elképzeléseiket köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm, Mari Terez. Most nézzük az elnyék jelentéstevőket. Zdrojevski úrral kezdjük. Köszönöm. Érdekes, érdemes megemlíteni, hogy ez a program 23 hónap múlva kifut, tehát itt egy rövid távú végrehajtásról van szó. A feladatunk eh, nem könnyű, hiszen azt szeretnénk, hogyha a projektjeink, programjaink, a Kreatív Európa, a Horizont 2020 eh, és a többiek bekerüljenek. Ez azt az eredményt hozhatja, hogy bizonyos pénzek átkerülnek ebbe a fejezetbe, ami már egyébként is egy olyan program, ami majdnem 90, milliárdos, 90 eh, eh, milliárd eurós. Tehát nagyon óvatosan kell elől eh, eljárnunk. Mi magunk is egyes programjainkat alulfinanszíroznottnak tartjuk. az asszonynak igaza van akkor, amikor azt mondta, hogy a kultúra és az oktatás olyan területek, amelyek alkalmasak arra, hogy a szomszédsági politikának a legfontosabb elemeit megerősítsék. Ami az első két kritériumot illeti a földrajzi összetevőt és a tematikus összetevőt, itt a saját módosítóinkat hozzátehetjük a szöveghez, és érdemes felidézni, hogy kultúra általában kimarad a hatóköréből azoknak az intézkedéseknek, amikor javítani akarunk valamin. A kultúra és az oktatás, illetve az ahhoz kapcsolódó elemek, amelyek a mi kompetenciánkba tartoznak, nem szabad, hogy a már létező programok finanszírozásának terhére legyenek végrehajtva. Emellett a szomszédsági politika eszközei között a kultúra és az oktatás nagyobb fontosságot kell, hogy kapjanak. Julie Ward, bitte. Köszönöm szépen, Julie Ward. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni a kiváló munkát jelentést, részéről, és a nagyszerű tervezetet, amelyet bemutatott ma. Szerintem a, az általa bemutatott módosító kulcsfontosságúak, és a kulturális kultúra és oktatás az EU külügyi együttműködése szomszédos országokkal folytatott politikája és felelős politikai szempontjában nagyon fontosak. Egyes pontokat, amelyeket nagyon fontosak számomra tovább erősítenék, meg a frakcióm számára az interkulturális párbeszéd, az emberek közötti kapcsolatok erősítése, a SDG célok elérése és a tartós béke kialakítása, valamint a fiatalok helyzetbehozása, az oktatáshoz való hozzáférés, mint emberi jogérvényesítése. Az utolsó kérdések kapcsolatban lenne egy eh, módosítóm a frakció nevében, amely oktatási folyósokat hozna létre a konfliktuszónákban fiatalok számára. Szeretnék módosítókat javasolni a civil társadalom további bevonására, azon módosítások túl, amelyek a, konkrétan a szakbizottságunk hatáskörébe esnek, van még egy aggasztó pont szerintem a bizottság javaslatában, a választott jogi alap. Mert van egy tendencia, hogy a fejlesztés politikai célokat hozzákapcsoljuk a migráció kiváltókainak kezeléséhez. És bár a fejlesztés politika valóban fokozhatja a gazdasági társadalmi fejlesztést, és javíthatja az egyének és közösségek életmódját, nem feltétlenül minden kiváltó okot. A, a migráció ugye sokait ugyan kezelheti, nem lehet ezt kizárólagos szélnek meghatározni. Nem szabad szem, megfeledkezni, hogy a fejlesztéspolitika és a együttműködés alapvetően más célokat szolgál. Én egyetemen tanultam ezt, és a kultúra ö, szerepkörét vizsgálva ezért hívom fel önöket, hogy ne legyünk hogy amikor a migráció és a fejlesztés politika ilyen módon nem teljesen szétválasztatóan fogalmazódik meg. Vielen herzlichen Dank! Nagyon köszönöm. Evans képviselő következik. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a raportőrnek a véleményt. Én úgy gondolom, hogy fontos az a megfigyelése, hogy a kultúrát és az oktatást kiemeljük. A bizottság a békeépítésre stb. koncentrál. Mi emiatt kicsit aggódunk, mert ez a parlamentnek a e, szerepét csökkenteni. Ami a kultúrát, ezzel a többi bizottságban foglalkoznak, ami a kultúrát e, illeti, nemzetközi kapcsolatok az EU és több ország, a többi ország között magában kell, hogy foglaljanak kulturális és oktatási kapcsolatokat is. A párbeszéd fontos ahhoz, hogy egy békésebb kapcsolatrendszert építsünk ki, a kulturális, diplomáciai eszközök segítenek megérteni a különböző veszélyeket és fenyegetéseket. Ahogy itt már említették, a Kreatív Európa, az Erasmus és más programok fontosak lesznek abban, hogy ezt elérjük. Prioritást kell biztosítanunk a klímaváltozás elleni fellépésnek, a konfliktus megelőzésnek, a biztonság és békeépítésnek. Ebben a kultúra és az oktatás kiemelkedő szerepet kell, hogy játszanak. Én azt gondolom, hogy a helyes tennivalókra rámutatott már a vélemény, és éppen ezért én ezt támogatom. Köszönöm köszönöm, Helga Trüppel. Köszönöm, eh, folytatva azt, amit Jill most eh, mondott, eh, nevezetesen, hogy mennyire fontos a külkapcsolatainkba a kultúra, az oktatás, illetve a klímaváltozásra odafigyelés. Én most jöttem vissza Baliból, ahol írók és filmesek tartottak konferenciát. Um, activists on sustainability because of all this és ott nagyon sokat foglalkoztak a műanyag hulladék témájával, eh, illetve azzal, hogy a vízszint emelkedése milyen veszélyeket rejteget a szigetek számára. Számomra ez egy nagyon érdekes konferencia volt, mert arról szólt, hogy az írók mit tehetnek, vagy a költők a fenntarthatóság fejlődés eh, érdekében, Eh, hogyan tudják tisztítani a vizet. És hogy az ökológiai kérdések hogyan domboríthatók ki például azzal, hogy széndiokszid mentessé teszik a közlekedést. Ezzel a programmal hasonló dolgokat akarunk elérni, hogy emberek össze tudjanak ülni, különböző hátterű emberek, eh, volt dél-afrikai elnök ott is, miammári, eh, bali, amerikai, német eh, művész is részt vett ezen a konferencián érdemes lehetővé tenni számukra, hogy ezt megtegyék. Ez a programunk része kell, hogy legyen, hogyha mi a saját gondolatainkkal megtermékenyíthetjük őket, akkor jelentős haladást érünk el. A Bali egy jó ötlet ez a konferencia, de ha hasonló ötletek találhatók a világon mindenhol, ez az együttműködésről szól. Nagyon köszönöm, most a bizottsághoz fordulok, hogy szeretne hozzászólni a vitához. A bizottság hozzá kíván szólni, tessék. Thank you very much. Uh, good morning, colleagues. Uh, Köszönöm. Yes, indeed. Uh, just, just a few, a few... Eh, örülök ennek a jelentésnek. Egyetértek a parlamenttel abban, hogy szükség van nagyobb rugalmasságra, azért, hogy növeljük a hatását a tevékenységeinknek. Szerintem alá kell húznunk a kultúra és oktatás szerepét eh, határozottan megfogalmazott, világosan megfogalmazott célokkal, mint ahogy az SDG-kben is, a fenntartató fejlesztési célokban is szerepelnek jobb oktatás valóban alapfeltétele annak, hogy felszámoljuk a szegénységet, ezt egyébként az eszköz maga is elismeri akkor, amikor 20%-ot szán erre a témára. A kultúra és az oktatás nagyobb láthatósága fontos, Talán a konkrét célkitűzések megfogalmazása lenne vitatható az NDC-ben, valamint a 15%-os költségvetési célkitűzés indikatív összeg az szembe menne az ownership elvel, illetve a segélyezés hatékonyságának elvével, és nem venné figyelembe a közös programozás elvét, ami ennek az eszköznek egy alapelve. Mi közösen próbáljuk ezekkel a tagokkal, ezekkel a, a tagállamokkal, a donorállamokkal és a segélyben részesülő államokkal megfogalmazni ezeket a célokat, és egy ilyen előírás nehezebbé tenné az együttműködésünket másokkal. A függelékenyben egyébként szerepel például a földrajzi összetevők körében is célkitűzésként a kultúra és az oktatás, de a tematikus programban is szerepel, amely kiegészíti a földrajzi összetevőjét a programnak. Végezetül a Kreatív Európára utalás, amely az eszközben nem kimondott, de mindenképpen lehetőség van arra, hogy finanszírozza a Kreatív Európa programot, a, a, amikor ott együttműködés van a világ többi térségével, országával. Köszönjük ezt a jelentést, és természetesen folytatjuk a párbeszédet az NDC körében, témájában. Köszönöm, Mari Terez. Egyetértek azzal a megfogalmazott félelemmel, hogy ki vonunk forrásokat egy programból, hogy azzal egy, azokkal egy másikat finanszírozzunk. Szeretném elmondani, hogy ez az eszköz már finanszírozza az Erasmus-t. Mi csak azt akartuk, hogy a Kreatív Európot is finanszírozhassa, annak érdekében, hogy előmozdíthassuk ezeket a célokat. az az, hogy a kultúrát szélesebb körben bevezessük. Ez a mi célunk. És köszönetet mondok a többi kollégának, javaslataikért, kommentárjaikért, természetesen az irodám rendelkezésére áll. Elnök, nagyon köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje november 14-14 óra, és január 22-én szavazunk itt a Kulturális Szakbizottságban. További sok sikert kívánok a munkához, és konstruktív árnyékjelentéstevő üléseket. Biztos vagyok benne, hogy jó eredmény születik majd. Nagyon köszönöm. És most pedig következik, pont időben befutván a következő napirendi pontunk vendége. Egy kicsit gyorsabban haladunk ma délelőtt. Remek, hogy ön már megérkezett, és ezzel át is léphetünk a hetes napirendi pontra. Először is üdvözölném a vendégünket. Ja, ja, ja, nein, alles gut, alles gut. Security kein Verständnis. Ja, nein, das... Äh Das ist immer so. so. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Kedves kollégák, most pedig jön a hetes napirendi pont a Kulturális Szabizottság részéről megrendelt tanulmány az audiovizuális terület és a Brexit címmel szabályozási környezet. Márkol az Európai Média Jog Intézet munkatársa fog előadni. 2017-ben rendeltük meg ezt a tanulmányt, és itt mert hogy a parlamenten belül nem láttuk eddig, milyen megoldások adódnak a Brexit utáni időszakra erre vonatkozóan, és a konkrét módon hogy lehetne megszervezni a média audiovizuális ágazat további jövőjét, ez továbbra sem teljesen világos, ezért van nagy súlya és jelentőség ennek a jelentésnek, ez ennek a ö, tanulmánynak ebben a fázisban nagyon különböző jövő forgatókönyvek és alternatívák körvonalazódnak, ezért örülök annak, hogy Marco professzor az Európai Médiajog Jog Intézet, Luxemburg Egyetem Intézetének kutatóját, aki a különféle szenáriókat fogja bemutatni az audiovizuális ágazat jövőjét feltárandó 15 perce van. Professzor úr, aztán pedig megvitatjuk majd a hallatokat. Köszönöm. Mielőtt angolra váltok, szeretném megköszönni elnök asszony a lehetőséget, hogy előadhatok. Kedves kultagok, örülök, hogy bemutathatom a fő eredményeit a tanulmánynak. 10-15 perc alatt, hát nyilván lehetetlen szinte a tartalmat akár csak összefoglalni, és inkább csak kiemelek néhány fontos elemet, amelyeket figyelembe kell vegyünk. Látva azt, hogy fő három dimenzió, két fő dimenzió adódik, az audiovizuális szolgáltatási irányelv és annak hatásai, valamint a copyright szabályok az, amelyek hatása vannak erre az ágazatra jogi szempontból. Elmagyarázom először, miért ő releváns. A, az, a Brexit erre az ágazatra nagyon sajátságos terület az audiovizuális, és ahogy az elnök asszony is elmondta, még igazából nem tudjuk, merre fordul a dolog. Aztán röviden beszélek arról is, mik a potenciális forgatókönyvek, attól függően, hogy a hónapokban milyen döntések születnek a Brexit során és aztán kérdések, válaszok is lesznek, biztosan visszatérhetek majd egyes pontokra. Első kérdés, miért oly fontos az, hogy bár ugye a józanész is felveti a kérdés, hogy mennyire releváns az Európai Unió fejlődése az audiovizuális szektorra. Az elmúlt három évtizedben egy sor szabályozás irányelv született egymással összefüggő jogszabályok, amelyek az egész területet jogi keretbe helyezik, oly módon méghozzá, hogy kulcsfontosságú vált a határon átnyúló tartalom hozzáférés és terjesztés kérdése. E jogszabályok nélkül a piac nem úgy működne, ahogy működik ma. Másodszorban, vajon Nagy-Britannia miért oly fontos és releváns? Hát mindenki tudja talán, hogy az Egyesült Királyság nem csak tartalom, mennyiségi szempontból egyik legfontosabb tartalomszolgáltató az Európai Unión belül, hanem nagyon sok szolgáltató, amely egy, egy sikeresebben működik, nem feltétlenül ezt az országot célozza, hanem más Európai Uniós célokat. És a kulturális sokféleség mentén is az Európai Unióban és a tagállamokban van azért egy európai piac, amely talán különbözik az észak piactól, az audiovizuális szektorban, és a hasonlóságok az Egyesült Királyság és Európa között sokkal nagyobbak, mint a különbségek, ezt is látni kell. Ezért fontos az, hogy milyen típusú Brexit adódik majd elő, hiszen függ attól, hogy milyennyire kemény lesz, a, a, a, változhatnak a hatásai a, a szektorra. Négy gyerek megettel az ábrától, kicsit bonyolult, de azt mondtam csak be, hogy balról jobbra haladva, ugye a bal a lehető legszorosabb kapcsolat az Európai Unióval, míg a skála másik szélen jobb oldalt, az látszik, hogy nem lesz semmi, úgymond leszabályozva. A semmi a semmit jelenti. A legegyszerűbb és legjobb talán az lenne, ha a piac úgy maradna, hogy marad. Hogyha szoros együttműködés alakulnak ki. Mondjuk egy EEA eh, eh, e e tagsággal, a, a mi ágazatunkat illetően legalábbis szinte semmi különbség nincs a között, hogy valaki teljes EU tagállam, vagy csak tükrözteti, úgymond, egy tükör jogszabály rendszerrel bír. És a jogszabályok monitoringja is megvalósul, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy az Európai Unióban történik ebben a szenárióban. Ám ez nem nagyon valószínű, hogy ezt kapjuk, a norvég modell jön neki, és van egy nagyon érdekes, jogi szempontból érdekes kérdés, de itt nem akarok most politikai eh, mérlegelésekbe bocsátkozni, ez pedig az, hogy az Egyesült Királyság automatikusan tagja lehetne az EA-nak, mert ha a Brexit után aláírja. Mind a két fél jelezte, hogy nem, nem akarja ezt a forgatókönyvet. De minden esetre annyi elmondott, hogy az IJ lenne a legegyszerűbb megoldás arra, hogy fenntartsuk az együttműködés jelenlegi formáját. A második lehetőség egy EFTA típusú tagság lenne, ahol a szabadkereskedelmi társulás keretei között pót kiegészítő kétoldalú megoldásokkal lenne megoldva a dolog. Ez a svájci modell, ezt az Európai Unió nem nagyon nyilatkozott eh, ennek a lehetőségéről eddig. És aztán a Vámuniótól egy általános szabadkereső megállapodásig bármi nyitva áll. Ám utóbbiban, különösen az audiovizuális szektorban mondhatjuk azt, hogy jó, minden területe beleteszünk, ami most benne van, kivéve azt, hogy a valóság a szabadkereskedő megállapodásokban, hogyha megvizsgáljuk őket az elmúlt évszázadban, az ágazatnak ezt a részét sosem integrálták ilyen megállapodásokban, és hogyha összefoglalóként olvassuk, ez egyfajta kulturális kivétel a jogszabályban. Általában a szabadkereskedelmi megállapodásokból ezeket az ágazatokat eleve kizárják. Megvannak ennek a jó okai, tehát, hogyha egy, születne egy úgymond rendes, szokásos szabadkereső megállapodás, nagy valószínűséggel nem fednél azonnal az egész audiovizuális szektor. Jó, tehát ha nincs megállapodás, mi lesz akkor? Ha nincs részletes szabályrendszer? Hát az, az sem semmi, mert a WTO szabályai továbbra is érvényben maradnak, és az Egyesült Királyság továbbra is nagyon sok egyezményt ratifikált az Európa Tanácsban, például a határon átnyúló televíziós egyezményét. Ez az egyezmény, talán emlékeznek, a televízió határok nélkül egyezménnyel együtt került kilakításra, az EVMDSD-nek az elődje volt ez, Ám két probléma is van ezzel, nem minden EU tagállam írta a ratifikált az egyezményt, tehát éppen diszparitás adódhatna az EU-n belül, illetve Nagy-Britannia és az EU között. Másodszorban ez csak a televíziózásról szóló egyezmény. Tehát a 90-es évek végének technikai áll, technológiai állapotát rögz, tükrözi. az EVM, DSD elemeit még nem tartalmazza, a jó okoknál fogva. A GATT is érdekes a WTO-n belül, mert ez lefed ugyan audiovizuális szolgáltatásokat, média szolgáltatásokat elviekben, de a tagál, az aláíró felek nem kötelezték el magukat semmi ágazatbeli kérdésre is, ha az EU tagállamok a GATT-ban kedvezőbben bánnak egymással, mint másokkal, megtehetik, de Nagy-Britannia, ha kívül áll a belső piacon, akkor nem kaphatja meg ezt az elbánást, ha pedig a többi EU tagállamot is, is úgy bánnak el, mint akkor ezt mindenhol alkalmazniuk kell. Mean in concreto? mit jelent mindez a két területen konkrétan, az AVMSD területén. Az audiovizuális médiaszolgáltatások irányelve jelenlegi formájában, reformált formájában, amiről tegnap előtt megállapodás született, az alapelv mégiscsak a származási ország elve, és ez az elv volt az, ami a műsorsugárzási európai piacot létrehozta, illetve megalapozza, és így dönthetnek a székhelyükről, ezekről az audiovizuális szolgáltatók, és szolgáltathatnak egész Európában. Gyakorlatilag egy egyablakos ügyintézés van szabályozói kérdésekben, ez egy rendkívül hatékonyan működő dolog már 30 év óta. Néha e, azért szoktak azzal érvelni, hogy ez nem teljes e, származási ország elv, és valóban vannak e, eljárások, illetve kivételek, de azok valójában kivételek, amelyek nem ássák alá az származási ország elvét, csak nagyon kevés derogáció van. Itt az az igazán érdekes, hogy eltöntsük, meghatározzuk, hogy melyik a joghatóság, hol van a származási ország, mert nagyon sok szolgáltatónak egyébként az Egyesült Királyság a székhelye, ott alapították meg. Ugyanakkor van az irányelvnek egy kritériuma, amely egy másodlagos kritérium, hogyha az Európai Unióban nincsen székhely, azok a szolgáltatók, amelyek műholdas aplinket használnak, akkor mégis lehet őket gyakorlatilag EU tagállami joghatóság alá tenni, illetve úgy értelmezni, mintha ott lennének. A probléma, hogy ez a másodlagos kritérium, az kicsit kockázatos a szolgáltatás nyújtók számára, mert nem teljesen egyértelmű, eh, hogyha van valakinek egy címe, illetve valami fajta irodája, akkor egyértelmű, de egyéb esetekben nem. Ezt nyilván meg kell vizsgálni majd a Brexit után, hogy ennek lesz-e eredménye vagy sem. Aztán a kvóta rendelkezések még problémásak az európai munkák eh, egy jelentős részét eh, az Egyesült Királyságban készítik. Az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb eh, tartalomgyártó Európában. A kérdés az, hogy ennek vége lesz-e? Nem, mert az AVMS irányelv definíciója szerint az e- európai munkának ismerik el azokat az országokat, amelyek a az Európa Tanács egyezmény aláírói, márpedig az Egyesült Királyság az. Tehát továbbra is a Nagy-Britanniában készített munkákat európai munkának fogják tekinteni, de egy fontos dolog van, egy nagyon szigorú jelentésteteli kötelezettség van az irányelv alapján. Egyébként a Brexit után ez nem lesz érvényes, és akkor nagyon szükséges lesz találni valami fajta eh, egyenlő eh, eljárást, hogy amit azt mondják, hogy a, amit valamit az Anglia, Angliában gyártottak, Nagy-Britanniában gyártottak, azt tényleg ott gyártották. Tehát ne az legyen, hogy valami, amit kívül gyártanak, azt felcímkézik, hogy brit kulturális termék, tehát egyfajta ilyen jelentéstételi bizonyítási eljárásra szükség van. Az AVMSD utolsó kérdése, az idei reform, gyakorlatilag a videó megosztó platformokra is kiterjesztették amennyiben eh, Nagy-Britannia nem veszi át ezt a jogszabályt, és ilyen kötelezettsége nincs, eh, bár ez a megállapodáson múlik majd, akkor eh, egyes videó megosztó platformok átköltözhetnek Nagy-Britanniába. Ugyanakkor erre számított a jogalkotó, mert van egy joghatósági szabály, amely nem az eredet ország szabálynak megfelelő, még akkor is elvárható, hogy a nagy videó megosztó platformok valami fajta kapcsolattal rendelkezzenek az egyik EU tagállammal. Egyébként ez általában így is van. E, tehát ez ténylegesen mit jelent? Egy videó megosztó platform valószínűleg oly módon fogja végrehajtani eh, a szabályokat, hogy nem figyelnek arra, hogy egy videó az Nagy-Britanniából vagy az EU piacról érkezik el, eh, és inkább majd tekintettel lesznek olyan globális eszközökre, azoknak a bevezetésére, amelyek eh, előfordulhatnak. Mi erre számítunk, az adatvédelmi szabályoknál is hasonló dolog történt a GDPR után, és azt gondolom, hogy a VSP-k esetében, megosztók esetében is ez történhet. Ami a copyrightot, a szerzői jogokat illeti, ez, ez egy kicsit más kérdés. Nagyon komoly harmonizáció van EU szinten, és gyakran van félreértés azzal kapcsolatban, hogy a világ szellemi tulajdonjogi szervezete, illetve a VTO szabályait az EU eh, végrehajtotta. Valójában eh, ennél sokkal többet tett az EU, bár ezekre a szerződésekre alapozta. Ennek is megvan az oka. Az Európai Bíróság ugyanis ezeket az irányelveket oly módon értelmezte, hogy Noha nem terjeszkedett túl az értelmezés az irányelv szövegén, de egy útmutatást adott ki a végrehajtásra. És elvileg ez a, az útmutatás ez kötőerővel rendelkezik. Noha most jelenleg hasonló a szerzői jogi szabályrendszer az Egyesült Királyság és Európa között. Ez a jövőben változhat, és eltérhetnek egymástól a rendelkezések, nyilván nem radikális változásokra számítunk. Természetesen a nemzetközi megállapodások továbbra is érvényben maradnak, de csak az EGK, EGK tagság esetén lesz ugyanaz a védettsége a szerzőknek, hogyha csak szabadkereskedelmi megállapodás van és nincsenek specifikus szabályok, akkor fennáll a lehetősége az, hogy a határon átnyúló sokszorozás nem jár ugyanazzal a szerzői jogi védelemmel. Ha egy konkrét, jelenlegi szintű dolgot akarunk végrehajtani, akkor az nem lehetséges. Az át, a hordozhatóság, a rights clearance, SETCAB irányelv miatt, az árva művek miatt nagyon nehéz ezeket mind beletenni egy egységes megállapodásba, ugyanis ezek eltérő és különböző szabályok. Mi tehát a végkicsengése ennek az előadásnak? Azt gondolom, hogy az AVMS keret az vonzó. Eh, vonzó abban inkább benne lenni, mint azon kívül. Tehát a szolgáltatók számára is vonzó az, hogy a hatája alá tartozzanak, eh, ha vonzóbb, mint kívül maradni. Hiszen ez azt jelenti, hogy egész Európában eh, elterjeszthetik a tartalmat, és ebben az értelemben hasznosabb számukra az EU joghatósága alá menni. Jelenleg van egy vita arról, hogy az össz a platformokra kiterjesszék a szabályokat sokféle módon. Ez egy nagyon érdekes vita, amelyben az Egyesült Királyság nagyon aktív szerepet játszott. Hogyha Nagy-Britannia kizúg az EU-ból, tehát kemény Brexit következik be, az eh, az EU szempontjából azt jelenti, hogy eh, elveszíti az Egyesült Királyságot eh, egy olyan piacról, ahol szabadon áramlik a hír és a tartalom is. Ez nyilván egy olyan eredmény, amit senki sem akar igazán, és az az érdek, hogy a szabályok továbbra is érvénybe maradjanak, de megállapodás nélkül természetesen ez akkor történik csak meg, hogy a határgyalások erre az eredményre vezetnek. Dank. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ez a gyors áttekintés világosá tette, hogy milyen sok probléma van speciális területeken az audiovizuális ágazatban, amelyek a Nagy-Britanniának az EU-ból való kilépéséből adódnak, és ez milyen sok kérdést vet fel, még akkor is, hogyha van megállapodás a kilépésről, ez még messze nem jelenti azt, hogy ez megállapodás is az egyes megfelelő speciális együttműködésekről. Tehát nagyon sok nyitott kérdés van még előttünk, és csak spekulálhatunk, hogy milyen irányba haladnak majd a dolgok, de azt hiszem, hogy fontos a különböző forgatókönyveket még egyszer felvázolni, megismerni, amelyek megvalósulhatnak, és azt megnézni, hogy milyen problémák kapcsolódnak az egyes alternatívákhoz. Először Zdrojevski úrnak szeretnék szót adni, aki a Brexit csoport elnöke, és aztán mindenki szót kap, aki óhajtja. Köszönöm szépen. Már felszólaltam a szakbizottság brexit kapcsolatos ülésén, és kérdéseket tettem fel a professzor úrnak. Köszönöm ezt a tömör összefoglalót, és köszönöm ezt a véleményt is, amely megmutatja azt, hogyha nem lesz legális megoldás, akkor egyfajta vákumhelyzet alakul ki, amely igencsak kedvezőtlen lesz az audiovizuális szolgáltatások számára. A szerzői jog, a szerzői tulajdon számára, ami már amúgy is nagyon sok problémát teremt. Egy kérdés a professzor úrhoz van, svéd, norvég, kanadai modell, ugyanakkor létezik a török modell is. Be tudnám mutatni egészen röviden, hogy milyen következmények adódhatnak abból, hogy ezen, hogyha ezt a három modellt alkalmaznánk, hogy milyen következményei lehetnek ennek így tudnánk, hogy milyen megoldást válasszunk, hogy az EU számára a legkedvezőbb megoldás jön létre. Um, yes, I will uh, very happily do that. The... Igen, nagyon nagy örömmel. A legegyszerűbb módja annak, hogy fenntartsuk a helyzetet a mostanihoz hasonlóan egy IE tagság lenne, és uh, ez technikailag is viszont egyszerű van a meglépés. Nem beszélek most politikai valószínűségekről, hanem csak szakmai technikai szempontból viszonylag egyszerű volna, hiszen már az EU részeként volt tagság, viszont egyszerű volna ezt kiterjeszteni egy, egy, egy, egy államra. Nem tudom, jogászok erről vitáznak is most, hogy lehetne ez automatikus tagság azonnal, hiszen nem volt kifejezett kilépés, de így vagy úgy ez releváns volna a mi ágazatunkban, most többről nem beszélek, többi ágazatról, mert az összes releváns irányelv az éjben is érvényes, tehát de facto olyan, mintha valaki EU tagállam volna az illető ország. A jövőbeli tárgyalások azon nem volna feltétlenül előnyös az EU-n kívül állni, de legalább fennmaradna a mostanhoz hasonló helyzet. A második legjobb opció az lenne, hogyha jó, ha nem egy, nincs egy általános IE tagság, az EFTA révén meg lehet nézni, melyek a legrelevánsabb szektorok, és ez bizony az audiovizuális média ágazat mind a két fél szempontjából. Nézzük tehát meg, milyen két oldalú megállapodásai vannak. Biztosítandó az, hogy legalább ebben az ágazatban a mostanihoz hasonló együttműködés érvényesüljön. Nem hiszem, hogy ezt ö, nehéz volna meglépni addig, amíg van megállapodás, Ugye mostanáig legalább az aki szintje fennmaradna. Nem tudom, hogy a briteknek miért volna érdeke ezt nem fenntartani. Ám a svájci modellel való tapasztalat bizony nem egy egyszerű dolog. Kérdés, hogy van-e érdeklődés e modell iránt, nem csak az audiovizuális szektorban, hanem általában. Ugye van egy két, ugye, hát ilyen két, két lábú tagsággal nem biztos, hogy menne ez. Legyen, lehetne egy megállapodás, hogy van bizonyos kereskedelmi együttműködés, de hát ezre egy kicsit én azért eh, ezen haboznék. Persze van rá lehetőség, egy szabadkés megállapodást úgy tárgyalnak meg a felek, hogy akarnak, de vegyük Japán példáját. de hát ezt nem lehet hogy a hat hónap alatt meglépni, láttuk, és hogyha egy, a szabadkereskedelem egy általános perspektívát vizsgáljuk, nem az audiovizuális lesz az első. Tehát Nagy-Britannia és az EU közötti sajátságos együttműködésben, vagy más tagállamokkal. Ugye lehet, hogy nem ez lenne a legfókusza egy szabadkereskedelmi megállapodásnak, sőt, meglepő volna, hogyha eltérne egy ilyen megállapodás három, attól a három-négy évszeretős gyakorlattól, amely eleve kizártak kifejezetten ezt az ágazatot, nem hogy erről szólt volna. Ezért látok itt némi nehézséget. Ami a szabályozási kérdéseket illeti, az szerintem működhetne, ám a, a szerzőjog tekintében kicsit nehezebb volna. A, az átvihetőségi rendeletet átmásolni egy nem belső piacra tehát, hogy valaki mondjuk az előfizetéseit átvihetné a szabadsága során másik országban, no ez, ez már egy nagyon integrált szabadkereskedelmi területet jelentene. És ez a szerzői jogok egészére érvényes. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga. Nagyon köszönöm, Helga Trüppel következik. Much, Mr. Cole. Nice. Köszönöm szépen, Cole. Örülöm, hogy megint találkoztunk. Már néhány évvel ezelőtt volt erre alkalom amikor az EDMS során volt lehetőségünk együtt működni. Köszönjük, hogy felvázolta a lehetséges forgatókönyveket, a legjobbal kezdve az IE-vel, mert hogyha meg lesz a Brexit, akkor Norvégia, a norvég modell nagyon közeli volna, ez nem volna egy katasztrófa, tehát én mindig azt gondolom, hogy népszavazásra kéne bocsássák és maradjanak a britek, de hát nem mi döntünk erről. És Jeremy Corbyn sem nagyon segíti a dolgot. De hát Julie Ward kell majd beszéljen vele szerintem. Because if I got it... Néhány meglátással visszatérnék, mert ha jól értem, azt mondja, bizonyos szempontból a politikai vitán túl és a gazdasági érdekeken túl. A Nagy-Britanniában a kulturális iparág ág, és a médiavállalatok, valamint az online platformok érdeke, hogy maradjanak ebben a szabadási keretben, hiszen nagyon sok előnyt kínál számukra ez. A szerzőjogoknál bonyolultabb a helyzet, de más, egyes más alterületeken vannak olyan politikai szabályok az Európai Unión belül, amelyek meghatározása szerint, tehát amelyek miatt nem érdemes nekik ebből kilépni. Tehát két szint van. Van a politikai narratíva, ahol mindenki az EU-t korholja, hogy visszavesszük a hatalmat, stb. Ám vannak olyan ösztönzők, amelyek a maradás mellett szólnak, a piac, a piac fejlődése. Érdekében még az online platformokon is, mert ahogy elmondta, a trend az online platformoknál az egységes digitális belső piaci jó szabályi mellett szól. Ez érdekes, mert hogy ez igaz, és ha nagyon sok a zavar, meg kaotikus lehet, akkor a, a piaci érdek, a tőkés kemény érdek miatt egy valamilyen keretben maradnak, olyan politikai szabályozás keretében, amely az érdekük. Nem tudom, jól értettem-e, Tehát belső érdekük, hogy ne menjenek túl messzire az EU-tól. Igen, bizonyos szempontból, ugye spekulatív gondolat, de legalábbis a, a, a műsor szolgáltás szolgálás elég biztonságos a helyzet. Nézzük meg a, például a, a, lisz, a, a licenszengedélyek területét. Nagyon sok erőfeszítés van arra, hogy a határok nélküli televíziót irányelvet kíváncsiak az új irányelvvel. Tehát, hogyha a szabályozási engedélyezés gondolatánál maradunk, hogy ezáltal egyik tagállamból át lehet sugározni a másikba, az csak a sztori fele, mert ha nincs szerzőjog rendezés, akkor nem lehet mégsem. Tehát bizonyos fajta technológiák tekintetében ez rendezett. És ahhoz, hogy a műsorszolgáltató jogilag biztos legyen abban, hogy mondjuk a hazámban rendeztem a jogaimat, és ezáltal az EU-n keresztül bárhol sugárzhatok. Ez a csomag nagyon vonzó lehetne. Persze lehetnek arra is példák, hogy ne, amelyek az ellenérdeket szolgálják, például bizonyos kvóták tekintetében. Ám a broadcast, a, a, a sugárzás tekintetében a kvóták megvannak, van épp elég tartalom ahhoz, hogy, hogy érdemes legyen. Egyes csatornáknál lehet, hogy ez nem áll fenn, de az egész piacot vizsgálva a hagyományos televíziózás és, és rendelhető videó területen ez igaz. A videó sharing platformoknál egy kicsit spekulatívabb a, a dolog, mert egyrészt nyilván elkezdtünk kötelezettségeket kiróni az EVMSD révén, de mit gondolok itt? Hát azt, az, hogy ez valószínűbb, mert van egy joghatósági gondolat, amelyet az EU tagállam fogalmához kapcsolnak. Ha üzleti szempontból vizsgáljuk, hogy úgy gondolom, hogy egy EU tagállam joghatóságának tekintenek amúgy is így vagy úgy, akkor lehet biztonságosabb területen maradni, és azt mondani, jó, akkor biztosítom, hogy tényleg megfeleljek ezeknek a jogoknak, és várakozásoknak, és még ha két különálló modellt követek is, kérdés, hogy akarnak olyan szoftver megoldásokat, amelyek geolokalizált címtől függenek az EU-n kívül vagy belül, érdekes kérdés. Lehet, hogy egy trend lesz ez majd, nem azonnal talán, hogy Európát egy jogi olyan rögöterületnek tekintik, ahol egyforma módon viszik piacra a termékeket uniform módon. Ha mégsem ez lenne a helyzet, tehát hogyha egy, egy, egy, egy a videóplatformok az EU-n kívül állnának, maradnának és nem kapcsolódnak az EU tagállamokhoz. Hát ezt nem is tudom elképzelni. Túlzottan integráltak ezek a vállalatok már több EU tagállamban ahhoz, hogy ez így megléphető legyen. Becsomogjanak és elmenjenek. Nem nagyon reális ez így. Vielen herzlichen Dank. Nagyon köszönöm. Bild asszony következik. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, kicsit késtem elnézést. Ugyanakkor elolvastam a dokumentumot 2017-ben, a független napilapok katasztrofális következményekről számoltak be a Brexit után a brit audiovizuális ágazat számára. Kassandra jóslatok ellenére ez az ön anyaga nem ennyire pessimista, brit filmeket mindig figyelembe lehet venni az európai művek kvótájában. Az ön jelentése jogi kérdésekre összpontosít. A Nagy-Britannia részvétele bizonyos programokban, mint a Kreatív Európa nem nem szerepel ebben az anyagban. Franciaként nem érdekem, hogy a brit projekteket finanszírozzunk, ugyanakkor ugye a király beszéde nagyon nagy siker volt, és ezt is finanszíroztuk azt hiszem, hogy ha a koszovói műveket finanszírozunk, akkor ez nem lenne következetes, hogy a briteket kizárjuk ebből a finanszírozásból, és érdekel az önvéleménye tekintetben. Köszönöm. Um, so the, the, the question... Nos, a kreatív programok jövője az ennek a jelentésnek nem volt témája, mert mi csak a jogi kérdésekkel foglalkoztunk, de ahogy azt már mondtam az elején, nem lehet eh, eltekinteni attól a tényezőtől, hogy eh, az Egyesült Királyság egy nagyon komoly tartalomgyártó, és hogy az EU-nak érdeke lenne megszakítani ezeket a kapcsolatokat. Nyilvánvalóan nem. Eh, ahogy ezt mondtam, a, ott készült tartalom, eh, az, hogy Európába jöhessen, az egy értékes tartalom, és ezért hasznos. Tehát az információ szabad áramlása, mint tényező, mint, mint elv, az, az, az régebbi, mint az audiovizuális irányelv. Számomra kiinduló pont az, hogy minél több input érkezik Európai Unióba, például az Egyesült Királyságból és annál jobb nekünk. Na most az, hogy ez történik-e a finanszírozási programokban, nyilván, hogyha az EU megengedi a további finanszírozást, illetve részvételt a finanszírozási programot, akkor nyilván e, ennek szabályozási tartalma is kell, hogy legyen, belejárója kell, hogy legyen. De az mindkét fél érdeke, hogy szoros kapcsolat maradjon. Az Egyesült Királyság kiesése az nem fog megtörténni, mert eh, a kreatív ipar nem fog áttelepülni eh, Londonból valamelyik kontinentális európai országba. És eh, téves feltételezni azt, hogy elkezdi a tartalmat Anglia helyett a kontinensen gyártani. A fontos ebben a vonatkozásban a határon átnyúló televíziózásról szóló ET egyezmény, amely lehetővé teszi azt, hogy megmaradjanak ezek a kapcsolatok akkor is, hogyha semmilyen megállapodás nincs. Mert ez legalább azt jelenti, hogy a brit szellemi termékek, illetve művészeti termékek európainak számítanak, függetlenül attól, hogy európai finanszírozás van, vagy nincs. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt hatte... Nagyon szépen köszönöm. Jó magam, még két kérdést szeretnék önhöz intézni, aztán még egyszer Helga kap szót. Önjoggal utalt arra, hogy minden nemzetközi kereskedelmi megállapodásban és kultúris szögbizottságként erre mindig nagyon, nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk. Az audiovizuális ágazatot kiveszik Hogyha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, és valóban egy klasszikus szabadkereskedelmi megállapodást kötünk nagy Britanniával, illetve erről tanácskozunk, akkor a részünkről ez egyfajta megtörés lenne, megtörése lenne eddigi magatartásunknak, azt illetve, hogy az audiovizuális ágazatot kivesszük ezen egyezményből. És hogyha ez a törés bekövetkezne, akkor ez némileg megnyitná Pandora szelencéjét, mert akkor egy további kereskedelmi megállapodásnál esetleg például az USA-val lehet majd napirenden egy ilyen fajta megállapodás, még ezt nem látom, de nem lehet kizárni, hogy ez megtörténik, akkor nehezen lehetne érvelni amellett, hogy a jövőben a megállapodásoknál azt mondjuk, hogy a UK esetében ezt megtesszük, ugyanakkor más megállapodásoknál ez a terület ez kívül marad. Tehát nehéz lenne így érvelni, és ez megtörése lenne az eddigi érvelésünknek, ami szerintem egyébként egy jogos érvelés volt. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy a legjobb persze az lenne, hogyha a britek bent maradnának, de a második legjobb lehetőség az európai gazdasági térségben való tagságuk lenne, és akkor nagyon sok probléma nem merülne fel, mert ami az EU jogban benne van, az közvetlenül érvényes lenne a uk is, tehát ez az irányelv is. Hogyha ez nem valósul meg, és minden egyéb más megállapodások formájában, amire ön utalt, úgy véli -e, hogy nagy Britannia alkalmazná-e az új audiovizuális médiaszolgáltatás irányelv szabályait, akár állami törvényként, vagy hogy a vállalatok önkéntesen azt mondják, hogy ezt megtesszük, mert ez a piac oly fontos számunkra. Elképzelhető egyfajta mazsolázgatás, úgyhogy ez most nekünk jó, akkor ezt alkalmazzuk, ezt meg nem tehát hogy a piaci hozzáférés az szükséges, de az összes többi, amit nem találunk olyan szépnek, azt meg kihagyjuk, ez lenne a második változat, a harmadik változat pedig, hogy egyáltalán nem alkalmazzák az irányelvet, nem érdekel minket, ami abban szerepel, miféle kihatásokkal bírna mindez a piacra. Akkor most németül fogok válaszolni. Az első kérdés Ez egy furcsa elfordulás lenne, ez egy egyedi ö, eljárás lenne, így lehetne érvelni. Ugye a normális szabadkereskedelmi megállapodásoknál külön piacokból indulunk ki, a, és az az érvelés, hogy hogyan mozdulunk el egymás felé. Biztos, hogy nem az audiovizuális ágazattal kezdenénk, hanem például a személyek szabad mozgása lenne a téma, vagy bizonyos áruk mozgása. Viszont fordított esetben, amikor egy teljes belső piac egységessége felül indulunk ki, és ez egyfajta precedens eset, akkor azt mondhatnánk, hogy mindenhol, ahol a piacok összekapcsolását nem töri meg a kilépés, akkor lenne értelme annak, hogy egy olyan fejezetet felvegyünk a megállapodásban, amit általában nem szoktunk. Ott van például Dél-Afrikával a tárgyalás, sok, ott nem az első gondolat lenne az audiovizuális ágazat. Miért is zártuk ezt ki eddig? merülhet fel a kérdés, és az persze fontos. Jó okok vannak arra, hogy az audiovizuális ágazatot nem ugyanúgy kezeljük, mint az összes többi árut. És az ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokban horizontálisan tárgyalunk, tehát nem minden egyes ágazatra alkotunk speciális szabályokat, ugyanakkor ez a terület olyan speciális, hogy azt nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a többi területet, és ezt a kérdést meg kell válaszolni. Szerintem lehetséges azt kijelenteni, hogy a UK ez egy egyedülálló, ez egy egyedi példa. A második dolog, az iparnak nagy érdeke az, hogy a Communications Act a jelenlegi formájában is fenn maradjon. Tehát mindaz, amit eddig kidolgoztunk, az a Nagy-Britannia kilépésével nem lesz automatikusan feladva. Tehát nagyon attraktív, szerintem nem lenne az összes reklámszabályozást most hirtelen törölni. Az iparnak biztos érdeke az, hogy a szabályok hasonló formájúak, hogy ha itt a piacra való belépés lehetőségehez kapcsolódik. Hogyha megállapodás nélküli kilépésre kerül sor, akkor a UK persze mondhatja, hogy Szép ez az új irányelv, ezt átvesszük, ugyanakkor a szervezési ország elvét nem alkalmazzuk automatikusan. Tehát a szolgáltatóknak az előnye az, hogy ha benne vannak a megállapodásban, akkor az EU szabályok alkalmazandók rájuk, hogyha az irányelvet teljes mértékben végrehajtják, akkor a származási ország elve is érvényesül. Ha ezt nem teszik meg, akkor a mazsolázgatás elvét, illetve el tudom képzelni, hogy mostanáig nem ö, voltak érintve ezek a szolgáltatók, és akkor ezt hagyjuk. Nagy-Britanniában nagyon intenzív viták vannak arról, hogy a platformokat hogyan lehetne szabályozni. Az is lehet, hogy azt mondják, hogy a termékelhelyezési szabályok 50%-át átvesszük, a többit viszont nem. Hát nem. Szerintem valamiféle harmonizációt találni kell sok szolgáltató szemére mindegy, hogy a UK-ben maradnak, vagy onnan elmennek. Az anyavállalataik vannak különféle ajánlatai különféle destinációk felé, és ezek a helyi piacokra vannak szabva, de vannak általános szabályok, és a vállalat azt mondhatja, hogy a UK piacból előnyöm származik, akkor esetleg egy kicsit több reklámot adok, és a reklám megszakítás ugyanúgy van betervezve. Hát a rövid válaszom az, hogy ha van egy ellen ajánlat, továbbra is valaki a piacon maradhat, akkor igent mond erre a szabályozásra. A broadcasting és az on-demand esetében nem vagyok mindenben biztos. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Danke, Petra. Ich wollte... Helga Trüppel. Köszönöm, Petra. Az utóbbi gondolathoz csatlakoznék, hogy Nagy-Britanniában vita volna a platform szabályozásról, amely teljesen túlmutat ön a szabályozáson. Ezt kérem, hogy mutassák be Franciaországban, például szintén hasonló a helyzet ám Olaszországban teljesen más. Tehát jó lenne pontosabban látni a Britanniában mi a helyzet, milyen javaslatok vannak voltak éppen az asztalon. A másik kérdés pedig, a, vannak olyan hírek a közvélemény körében, hogy a kilépési dokumentumban már megvannak a politikoknak fogva ezt elfedik, és a menetrend körüli meg egyéb vitákkal elfedik, voltak éppen már, megalak, már készen álló megállapodást. Igaz ez? A második kérdéssel kezdem. Ha tudnám, akkor nem is ülhetnék itt. Hát még kevesebbet tudok talán, mint, mint ön erről. Van egy eh, anekdóta, van egy nincs angol útlevelem, és hát nincs semmi betekintésem. És elég zavarónak is tartom ezt. Az a gondolat, ugye, hogy zárt ajtók mögött tárgyalnak meg valamit, eh, eleve eléggé nyugtalanító helyzet, és az, hogy a megfigyelőket egyszerűen félreteszik, a, a piac számára katasztrofális eh, eh, helyzeteket hozhat. Én beszéltem ezzel, azzal, nem mondom el kikkel, piaci résztvevőkkel, és nagyon sok vállalatnak van a fiókban egy A meg egy B terve készen, ugrása készen. Ám ennek hatalmas eh, anyagi, emberi költségei vannak, és ugye drámai hatását, hogy, hogy hirtelen az áup most mégiscsak a B-terv felül az asztalra, ez pedig nem olyan kedvező. Ezért az átláthatóság érdekében jó lenne, hogyha legalább az a benyomásunk volna, hogy, eh, hogy merre haladnak a dolgok. Ez egy személyes meglátás részemről. Politik, nem politika vita folyik a platform szabályzásról, hanem egy nagyon erős, a társadalomból jövő nyomás született egy tanulmány, amely a, a szociális média platformok általánosságában a, szabály, a és felelősségi körök tekintetében nem az irányelv körében szabályozna a nagy videó sharing platformokban, hogy ez valóban a politikai folyamatban megvalósul-e vagy sem, nem tudom, nem szabad megfelelkezni arról, négy évvel ezelőtt már volt egyszer egy relatív széles körű gondolat, a pornográfia tilalmának végrehajtását, illetően az online területen, ami sokkal messzebbre ment, ott, mint az EU szabályozási kerete megengedte. Ez lehet, hogy lehetővé teszi, hogy néhány olyan gondolat, amely a VSP és a DVSD határon túlmenő megoldás szülessen. Herzlichen Dank, Julie Ward. Nagyon köszönöm, Julie Ward. Uh, uh, sorry, Helga, I did put my hand up earlier and I... Uh, elnézést, én föltettem korábban a kezem, uh, Mark, akkor uh, Ön is brit állampolgár, én is úgy gondolom, hogy új népszavazás kéne Nagy-Britanniában, hiszen hazudtak az embereknek nagyon fontos dologról beszélünk itt most, egy nagyon fontos ágazatról. Ez nem csak Európában, én nem csak Nagy-Britanniában, hanem Európában is fontos téma és ágazat ez. Én észak-nyugat Angliát képviselem, Manchesterben hatalmas kulturális média potenciál van. Azok, akik annak idején hazudtak, nincsenek is itt ebben a bizottságban, nem figyelnek, és továbbra is hazudoznak, nem járnak ebbe a bizottságba. Nagyon fontos ezért meghallgatni szakértőket, akik elvégezték a kutatást, és akik eh, fel tudnak vázolni egy csomó olyan szenáriót, amelyek egyike sem tart bennünket meg a jelenlegi keretekben. És én örülök annak, hogy itt a kollégák ennyire érdeklődnek az iránt, hogy mi történik a jövőben. Számos frakcióban vannak nagyon keményen dolgozó képviselők, e, és az pedig egy skandalum, hogy akik ezt elérték, e, azok nem ülnek itt ebben a szobában, ebben a teremben. E, a, ön beszélt az alapvető jogokról is, és egy kicsit ezt szeretném, hogyha kibontaná, mert Theresa May ugye úgy döntött, hogy az alapvető jogok kartájától kiszakítja Nagy-Britanniát, és én nem gondolom, hogy a britek tudják, hogy ez mivel jár majd. Önnek van erről egy véleménye, érdemes lenne ezt meghallgatni. Az alapvető jogok elvesztése milyen hatással járhat erre az ágazatra. És nem csak azokra, akik ott dolgoznak, hanem a közönségre is. A közönség pedig mindenki. Milyen hatása van az alapvető jogok kártája megszűnésének, hatája megszűnésének eh, a platformokra, a művészekre? Eh, egyértelmű, hogy az együttműködés, eh, a kollaboráció az az európai módszer. Eddig is így működtünk. Ha valaki befolyást akar, akkor annak ott kell lennie, mint ahogy én is és Jill is harcolunk Nagy-Britanniáért és ezért az ágazatért Európában az Európai Jogok Kartájának megszűnése nagyon messze mutató következményekkel jár majd mindenkire nézve. Ön mit gondol erről? Köszönöm. Nem fogok most általános véleményt mondani az alapvető jogok kartájáról, hanem csak a személyes véleményemet mondom el. A egy olyan egyezmény létrehozása az Európa Tanácson belül, amely piacot hoz létre, az nem csak a piac miatt történt, hanem azért is, eh, mert tudták, hogy a több tartalom az nagyobb pluralizmust és nagyobb sokszínűséget jelent. Az emberi jogok egyezményének tizedik cikke is arról szól, hogy a vélemény szabadság az ténylegesen sokszínű legyen, sokszínűséget jelentsen, ne csak az egyes országokon belül. Ezért volt ennek következménye az, hogy határon átnyúlóan is lehessen információt terjeszteni. Tehát ez nem egy piaci kérdés, miközben persze nagy piac is és nagy ipar, és nagyon is összefügg olyan alapvető joggal, mint például az információhoz jogá, jutás joga. A kérdés az az inkább, hogy mi az EU érdeke abban, hogy Nagy-Britanniát valamilyen formában mégis magához kötve tartsa. Az, hogy van egy hasz, egy, egy nagy ország, amelyben gyártott tartalom az EU piacon továbbra is jelen lehessen. És ezért gondolom, hogy az EU-nak azt kell mondani, hogy ha van mód arra, hogy magunkkal tartsuk őket, akkor, akkor ezt meg kell tenni. Ehm, ezért is gondolom azt, hogy igazán nem is azért arról beszéltem, hogy, hogy, hogy, hogy mi történik az egyes a, az alapvető jogok kartájával, hanem arról beszéltem, hogy a, a, a visszavonulásnak, a kilépésnek vannak ilyen hatásai is. Az határon átnyúló televíziós egyezmény egy kicsit feledésbe merült, azért, mert az EU-nak van egy saját audiovizuális irányelve. Viszont most megint fontossá válhat, mert ott is van egy kötelezettsége az aláíróknak elvben az, hogy más ratifikáló állam tartalmát beengedjék a piacukra. Persze egy kikényszerítési mechanizmus ott nincs, ott hiányzik. A rövid változat tehát az, hogy ne csak az motiválja önöket, hogy milyen gazdasági haszna van egy megállapodásnak, hanem az is, hogy az alapvető jogok vonatkozásában mit jelent. Köszönöm. Ganz, ganz herzlichen Dank. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a szerintem nagyon izgalmas vitát, ezt eszmecserét, amelyet már nem is tudunk nyilván lezárni, hanem nyilván hosszabban elkísér majd bennünket. És nagyon sok gondot ott kell majd megemésztenünk, és végig gondolnunk, hogy aztán igyekezzünk mi is a lehető legjobb megoldás érdekében, annak valóságá fordítása érdekében tenni valamit. Tehát sokszor neheznek látszik az észszerűségről meggyőzni a többséget, de a tanulmányuk nagyon nagy segítség mindenképpen. Jó alap ahhoz, hogy a különféle variánsok előnyeit, hátrányait, a végtelenségig lehet ugye a variációkat elképzelni, értékeljük és lássuk. Köszönjük! Egy kis fénysugárt vetett a nagy sötétségbe, és hát még a, a, a fényt az alagút végén nem látjuk, de valamennyire világosabban látjuk a terepet most már, ahogy az előadását meghallgattuk. Köszönjük szépen, kapcsolatban maradunk ebben a kérdésben, más kérdésekben is. Köszönöm. liebe Kolleginnen und Kedves kollégák! Most pedig a nyolcas napi rendi pontra térünk. Inkluzív a szolidaritás. Két egymás szerintem kiegészítő és elszakíthatatlan érték, melyek nem csak azok számára fontosak, akik segítségre számítanak, hanem a társadalom egész szempontjából meghatározó és releváns értékek. Ez résztvételt is jelent, a részvétel, a, kívül, a, a kizártakat a befogadásra, a társadalomban való befogadásra vívő aktív integrált személyé tevő folyamatról van szó ezek értékek kapcsán. Ö, gyakorlatias és megoldást kínáló megoldásokat kínálunk a, a válságosított államokból menekülő migránsok számára. A herkulesi feladat ez a társadalomban, mert csak akkor sikerhet, hogy az európai országok együttműködnek, és mindenek előtt a civil társadalom aktív szereplői részt vállalnak a feladatok ellátásában, integrálva az érintetteket. Ma a projekt, a Boosting Individual Competencies című projekt tagjai vannak itt vendégként. Az Erasmus Plus-ból támogatták ezt a projektet, a stratégiai partnerség keretei között. Egy a különféle származású diákok együttműködése révén kialakult projekt alapján tudjuk a szolidaritása példáját feltárni. Egyfajta sálként összefonódva képzelhetjük ezt el metaforaként. További vendégek is vannak, nem tudom mindegyik felsorolni, de a kezdeményezés fő résztvevőit Sorolom fel. Greta Duvalet uh, aus Frankreich. Francia. Cristo Fanello. From... Christo Fanello asszony Pádovából, Teresa Carascal asszony, aki a Federación de Colectivos de Educación de Personas Adultas de Valladolid című szervezetet képviseli Spanyolországból, remélem nem volt rettentő spanyol kiejtésem, és Helen Science az Olyhingi Népiskolából, Németországból, aki a projektet koordinálja. Üdvözlöm tehát mindannyiukat itt a pulpitusom. Vielen herzlichen Dank. Haló, köszönöm, hogy eljöttek. Foglaljanak helyet. Und Frau Science, ich würde... Science asszony, további szócséplés helyett önnek adom meg a szót, hogy a következő 10 percben mutassa be a projektet, kicsit feltárva előttünk azt, és akkor majd megnyitjuk a vitát. Kann man mich hören? Ja, ja, ja, das, wunderbar. ja das funktioniert wunderbar. Okay. Dear Mrs. Kammer-Evert, dear deputies, may I first introduce myself? My name is... Uh, Ellen Sajons vagyok, eh, elnök asszony. Az Olhingi Folk Sok vagyok a igazgatója, és eh, én képviselem a német csapatot a Boosting Individual Competencies európai projektben. Susanna Cristofanello az olasz csapatnak a képviselője, Teresa Carascal a spanyol csapatot képviseli, és Pierre Car Carolagi a franciát. Az intézmények nem túl nagyok, de mégis fontos, hogy mit tettünk. Mit értünk el, annak ellenére, hogy kicsik vagyunk. Minden partnerünk és tanulónk nevében szeretném megköszönni önöknek azt a lehetőséget, hogy egy rövid jelentést tegyünk az Erasmusos stratégiai partnerségi projektünkről, aminek az a neve, hogy Boosting Individual Competences" a partnerség négy tapasztalt felnőttképzési központot hozott össze. Ezek olyan központok, amelyek nap mint nap találkoznak integrációs és befogadási problémákkal. A közös munkánk elejétől kezdve úgy döntöttünk, hogy elemezni fogjuk a szükségleteit azoknak a szegélyeknek, személyeknek, akik nehezen tudnak beilleszkedni a társadalomban. Már volt korábbi tapasztalatunk az alacsony iskolai képzettségű vagy teljesen analfabéta emberekkel mindannyian tudtuk, hogy eh, felnőttként oktatásban részt venni sokkal nehezebb, mint gyerekként. Eh, úgy döntöttünk, hogy az alábbi kérdésekre keresünk válaszokat. Kik azok a személyek, akiknek szükségük van segítségre ahhoz, hogy sikeresen integrálódjanak? Mi a profiljuk ezeknek a személyeknek? Mik az alapvető szükségleteik? Milyen eszközöket tudunk adni nekik ahhoz, hogy előmozdítsuk az integrálódásukat. A kutatások az alábbi következtetésekre vezettek bennünket. Nagyon egyszerű, egyértelmű következtetésekről van szó. A segítségre szoruló személyek minden kontinensről származó polgárok, gyakorlatilag az iskolánkban járnak mindenfajta népek, és ezek között vannak eh, totálisan analfabéta emberek is. Olyan analfabéták, eh, akik eh, valaha voltak iskolában, vagy olyanok, akik soha az életbe nem jártak iskolába. Itt gondolok például olyan menekültekre, akik az életbe semmilyen oktatást nem kaptak, vagy olyan fogyatékkal élők, akik emiatt nem tudtak részt venni az oktatásban, vagy szellemi fogyatékos személyek, ami gyakran szintén korai iskola elhagyáshoz vezet az ilyen jellegű fogyatékosság. Az alapvető szükségleteket szintén elég könnyű listázni mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen otthona és családja, legyen egy munkája, hogy túl tudjon élni, és ehhez megkapja a megfelelő erőforrásokat, kapjon egészségügyi ellátást. Az eszköz, amit kitaláltunk, az egy általános eszköz. A mi nemzetek fölötti üléseinken beszéltünk arról, hogy milyen eszközöket akarunk kidolgozni és adni ezeknek az embereknek, hogy megsegítsük a szociális társadalmi integrációjukat. Nyilvánvaló, hogy egyszerű és könnyen használható eszközre van szükség. Közös erőfeszítéseink arra koncentráltak, hogy milyen Európában használható erőforrást tudunk kidolgozni. Valójában adtunk is ennek egy nevet a partnerségi projekten belül, ehm, valami nevet, amely angolul úgy hangzik, hogy Definition of Relevant Educational Steps to Facilitate Inclusion, eh, DRESFI rövidítve. Eh, egyébként kidolgoztunk és teszteltünk különböző eszközöket. Minden eszköz értékelése után elfogadtunk egy vázlatot, egy, egy munkaanyagot, amit a francia partner dolgozott ki, a többi partner javaslataival is számolva. Ezt követő hónapokban teszteltük az intézményekben az eszközöket, majd az eredmények alapján módosítottuk az üléseinken ezeket az eszközöket. És így értük el a végső formáját ezeknek az eszközöknek, amit aztán átadtunk az Európai Bizottságnak. Mi a központi üzenete a dress fee munkaanyagnak? Az első az, hogy respekt. E, ugyanis mi biztosak vagyunk abban, hogy az integráció és befogadás sikere az legfőképpen a tiszteleten múlik, a tisztelet pedig a meghallgatáson múlik, ehm, mégpedig eh, az odafigyelő meghallgatáson, amely mentes a, az előítéletektől és az ítélkezéstől. Ebben a, e- ezzel a meggyőződéssel hoztuk létre a DressFit Az első része a DRESZFINek az a diagnosztikus személyes és szakmai értékelés. A DRESZFI ez alapján egy sor eszközt javasol például arra, hogy a nyelvtudás szintjét, az egyéb készségek szintjét eh, felmérjük, és ez alapján alakítsuk ki a portfóliót. A migránsok és analfabétákkal együtt dolgozva egyértelmű, hogy az írásos szavak, illetve akár a kimondott szavak is nem érthetőek számukra, ezért van szükség egy más kiegészítő eszközre. Ezért egy amatőr rajzoló eh, rajzolt eh, sok ábrát számunkra, különböző munka munkákat ábrázolt, és különböző készségeket. A tapasztalat azt mutatta, hogy igazunk van. Ezek a rajzok egyébként letölthetőek a projekt websájtról, és nagyon hasznosak a különböző tárgyak oktatásakor, ráadásul ingyenesek. Végezetül elmondanám, hogy a DRESSFI végül is mire szolgál. Ugye ez egy Relevant Educational Steps to Facilitate Inclusion, ez a neve. We had a lot of activity during... Nagyon sok tevékenységet végeztünk. Az egyik az különösen egyesítette az embereket. A szolidaritás... I don't know where it is now. <laughs> okay. So perhaps... A szolidaritás fátyla projekt Mielőtt a szolidaritás fátyláról beszélnék, szeretnék rámutatni arra, hogy didaktikus anyagokat, tanítási, oktatási anyagokat és játékokat is, kiké, is kialakítottunk, kifejlesztettünk. Ezek is ott vannak a projekt websájton, és ingyen letölthetőek spanyol partnerünk kezdeményezte a vándorfácsol ötletét, és majd meglátjuk, hogy mi történik ezzel. Az első nemzetek közötti ülésünkön eh, csináltunk egy 20x20-as fátylat, kötöttünk, és ez országonként két méter. So we, we didn't spend money. Sálat. Mm, hogyha megnézik a képen, látjuk, hogy hogy készül. Um, it's a meeting in Padua. Tehát olyan workshopokat tartottunk, ahol megtanultak sálat kötni az emberek. Ez is előmozdította a toleranciát. A páduai találkozónkon megnéztük, hogy megnéztük egymás sálját. És felismertük azt, hogy rendkívül színes, különböző gyapjukból összeálló, kreatív mintázatú sál született, és ez tükrözte azt a sokszínűséget, amit akartunk kialakítani. of És így aztán egy 8 méteres sál keletkezett. A német partner ezt folytatni akarta a kampányában a rasszizmus elleni kampányában. 2017 közepére a sál elérte a 16 métert, és különböző üzenetek voltak benne, például No Racism in Europe, Together for a Better World, Education for All, Learning Together and for Each Other. 2017. júliusában egy flashmobot tartottunk a sállal, akkor még darabokban volt, és a végén befejeztük a ma 18,5 méteres sálat, amely nagyon sok négyzetméteres és nagyon sok ember vett részt a gyártásában. A szolidaritási sál szimbolizálja Európa sokszínűségét és kulturális gazdagságát, a szolidaritás erejét Európában. Nem szeretném kihagyni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a partnereinknek, oktatóinknak, tanulóinknak és mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben, amely most decemberben ér véget. Nagyon sokat tanultunk egymástól, átéltünk meleg baráti pillanatokat, osztoztunk a szolidaritásban, és találtunk új barátokat. Kedves Kammervert asszony és képviselők, szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy Felhívom a figyelmüket olyan tényekre, amelyek befolyásolják az Erasmus projektek sokszínűségét, illetve negatívan befolyásolják a jó gyakorlatok cseréjét. Az a tény, hogy egy intézmény felelős a támogatás összegéért, megakadályozza a kis oktatási központokat abban, hogy új ismeretlen partnereket válasszanak, hiszen a felelősség az övék marad. Mindannyian egymástól függünk, ami csak akkor működik, hogyha minden partner ismeri egymást, és, és megbízható. Ezek a partnerek már korábban működtek egy the Spanish one, but... Uh... Eh, Egymással, egyik másik, de nem mindenki ismert mindenkit. Egy másik tény, ami nehéz volt, nehézséget okozott, az az a tény, és ez befolyásolja a partnerválasztást is, az a földrajz, ami sajnálatos. hiszen általában vonalzóval mérik a távolságot, és az viszont gyakran, ritkán tükrözi a valóságot. Éppen ezért a partnerek gyakran a nagyvárosokra korlátozódnak, amelyeknek jók a közlekedési kapcsolatai. Hogyha egy intézmény részt akar venni Erasmus partner projektben és nem nagyvárosban helyezkedik el, akkor az nehezebb számára, mert messze van egy reptértől. Természetesen szeretnénk tovább együttműködni az Erasmusszal, új projekteket akarunk. Us are working on project for years already and we want to continue. Szeretnénk ezt folytatni, mert szerintünk ez fontos. A sál az csak egy üzenet. De azt gondolom, hogy nagyon pozitív üzenet. Köszönöm, hogy meghívtak és lehetőséget adtak arra, hogy ismertessem a projektet. azzal az erős, határozott érzéssel megyünk haza, hogy Európa velünk van. Köszönöm. No, akkor pillanat. Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon ö, nagy benyomást tevő projektet, amelyet az országok összekapcsolásával végrehajtottak, mutatja, mennyire fontos az Erasmus Plus és milyen kiváló projekteket jönnek létre, amelyek viszont a kis partnerek összekapcsolásával nagyot érnek el. Nem csak a nagy szervezetek állhatnak ilyenek mögött, hanem van rá lehetőség, hogyha egy kis figyelemmel, ráfordítással a kis partnereket határon átnyomódon összekapcsoljuk, az bizony kiváló eredményeket hozhat, mint ahogy itt is ebben a szerintem nagyon szép, jó és fontos projektben láttuk. Röviden elmagyarázom, hogy miért ilyen kevesen ülnek itt az első sorban. Nem azért van ez így, mert az európai képviselőket nem érdekelné ez a projekt, vagy, vagy a szakbizottsági munka nem volna fontos, hanem ma azzal a tényel kell szembenéznünk, hogy két frakció ma tartja két a párt kongresszusát, egyik a nagy néppárt, amely Helsinki-ben ülésezik ma, a másik az ALDE, akik szintén valahol Európában éppen konferenciát tartanak. Imodon sajnos ma egy kicsit üres a terem. De itt ülnek az asszisztensek, akik, meg a frakció munkatársak, akik mindazt, amit hallottak, hallottunk, továbbadják a képviselőknek. Nem veszett el tehát ez a sok gazdag gondolat a nagyszerű projektről. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy mind eljöttek ma, bemutatták a projektet. Most köbenézek, van-e hozzászólás kérdés képviselőtársaim részéről? Dostoyevsky képviselő először. Bardzo, bardzo dziękuję za to. Köszönöm. Köszönöm ezt a prezentációt. Várok egy kicsit, hogy mindenki felvesse a fülhallgatóját, hogy a tolmácsolást hallják. Köszönetet szeretnék mondani tehát a prezentációért, és szeretném elmondani, hogy pontosan ezek a projektek, ezek a feladatok erősítik meg számunkra, hogy mennyire fontos küzdeni az Erasmus Plus finanszírozásaért a szociális projektekért, illetve azokért a projektekért, amelyek a szociális kirekesztést visszaszorítják. Nagyon fontosak tehát az ilyenfajta prezentációk. Különösen fontos számomra ma egy kérdés. Azt szeretném megtudni, hogy milyen hordereje van, milyen alkalmazási területe van ezeknek a projekteknek. Hány ilyenfajta projektre lenne szükség annak érdekében, hogy a kitűzött célok ne csupán korlátozottan valósuljanak meg, hanem hosszú távon is hatással bírjanak ezek a projektek. Ez az első kérdésem. A második kérdésem az önök tapasztalatait mennyire lehet bevált gyakorlatnak tekinteni, mennyire lehet felhasználni más szervezetek, más személyek vonatkozásában, akár a közintézményeknél is? akár modellként lennének ezek felhasználhatóak. Azt hiszem, hogy az önök tapasztalatait modellként lehet alkalmazni olyan intézményeknél, amelyek ezen területekkel foglalkoznak. Elnök, köszönöm, Helga Trüppel, aztán Julie Volt következik. Köszönöm, Petra, köszönetet szeretnék mondani a prezentációjukért, de főként a munkájukért. Nagyon jó példa önök arra, hogy a civil társadalom mit tud tenni, és hogyan lehet ezzel a programmal dolgozni, hogy valóban kapcsolatokat hozzunk létre. Egyes embereknek nem könnyű a sorsuk, és őket is be lehet vonni, és önök nagyon fontos munkát végeznek, hogy összetartsák a társadalmat. Tehát itt a jogokkal való felruházásról van szó, arról, hogy embereknek lehetőséget adunk arra, hogy kedvezően kibontakoztassák képességeiket, akár formális, akár informálisan szerzett képességekről van szó, és ebből valami közöset lehessen kibontani. Azt hiszem, hogy az összes ilyen projekt, és ugye ez az egyik példaértékű projekt, nagyon sok olyan projekt közül, amelyeket naponta lebonyolítanak, azt hiszem, hogy ez dönt arról, hogy társadalmunk mennyire kedvezően fejlődik, és hogyan bánunk azokkal az emberekkel, akik ide érkeznek hozzánk. És persze a konfliktusokat is kezelni kell, amiket nem lehet elkerülni. És mindez politikai szempontból is nagyon nagy különbséget jelenthet. Még egyszer köszönöm, tehát, hogy itt vannak körünkben, és ilyen értékes munkát végeznek, amit itt bemutattak. Minden jót kívánok jövőre nézve, és azt hiszem, hogy az ilyen projektekből tanulhatunk a mi munkánkra nézvést is, hogy mennyire fontos, hogy létezik ez a fajta támogatás, és ez nem egy egyirányú ö, út, programokat kell készíteni, azokat szervezni kell, ugyanakkor a polgárokat is bevonni, és ezt ö, ilyen kedvező módon végrehajtani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Helga Julie volt. Um, thank you. Köszönöm szépen, hogy eljöttek bemutattak egy ilyen nagyszerű projektet, mely szerintem valóságos európai értékeket jelent meg. Jól tudjuk, az, Euró... az Erasmus Plus zászlós hajós projektje egész Európának. Az emberek Európa, Európája. Végsősorban az Európai Unió az emberek uniója, és az, hogy ma eljöttek ma, és elmondták, hogyan tudtak marginalizált, sérülékeny társadalmi csoportok emberekhez eljutat, eljutni, integrálva őket európai kontextus felhasználásával rendkívül fontos. Nagyon örülök annak, hogy a szolidaritás neve a, a sájuk, hiszen a szolidaritás alapértéke az EU-nak. Sokan elfeledkeznek erről. Szerintem nincs menekült válság Európában. Szerintem szolidaritási válság van itt menekült válság van Libanonban, Palesztinában, de Európában nincs. Az emberek csak kis százaléka jön ide. Nagyon kiválóan demonstrálják ezeket az európai, nagyszerű európai értékeket, jobban, na többen tudnának erről. Én nagyon gyakran járok menekült központokban, és nagyon gyakran azt mondják az emberek, ahogy csak a fiatalok gondoskodnak a zenefesztiválok, meg ilyen fiatal rendezvények foglalkoznak csak a, a migránsokkal, és lámlám, -lám, hát mi nagyjából egykorúak vagyunk, és foglalkozunk velük, mutatja, hogy az együttérzés mindenkire érvényes. Tehát együttérzést kell mutatnunk nem csak a migránsok, nem csak a menekültek érdekében. Világosan kimondják, hogy mindenkire érvényes a haszon, mindenkinek jót tesz, aki részt vesz ebben. Ezért fontos, hogy ö, bemutatjuk. Köszönöm szépen! Részemről is nagyon-nagyon köszönöm. Nem csak azt, hogy eljöttek ma, és ezt a szolidaritást, amely határokon átnyúló módon közelebb viszi az embereket egymáshoz, társadalmi csoporttól, rétektől függetlenül, és más szervezetekkel összekapcsolódva is. Fontos, amit elérnek az Erasmus Plus révén, hogy embereket egymáshoz közelebb vigyünk, arra motiváljuk az embereket, hogy részt vállaljanak a társadalmi szerepet vállaljanak, és gondoskodjanak arról, hogy az emberek a társadalomba integrálva érezzék magukat, és ez nagyszerű módon valósult meg. Ezért nagyon-nagyon köszönöm még egyszer. Látom azonban, hogy Bilt kollega is jelentkezik, akar valamit mondani, parancsoljon. Köszönöm, köszönöm, asszonyom, köszönöm, uram. Önök megfogalmazták ezt a dokumentumot, ez egy dicséretes dolog, és így világosabb elképzésünk van az önök tevékenységéről, ugyanakkor sokkal többet szeretnék tudni, és megnéztem az önök honlapját, négy országban, Németország, Olaszország, Franciaország és Spanyolországban működnek önök, és meglepett azt megállapítanom, és elképzelem, hogy az elnök asszonynak is feltűnt, hogy az önök honlapja csak angolul áll rendelkezésre, egyetlen országnak sem hivatalos nyelve a felsoroltak közül ez. Szerintem, tehát itt főleg angol nyelven vannak dokumentumok az önök honlapján, és ez meglepő, hiszen önök állítják, hogy az adott ország anyanyelvének elsajátítása nagyon fontos az integrációhoz. Én Loervölgyben lakom, és Németország szomszédos ország országunk, illetve Lorenben, és azt hiszem, hogy itt is a nyelvtudás, a német nyelvtudás nagyon fontos, illetve a franciai. A költségvetést illetően érdek érdekelne, hogy mennyit kapnak önök az Erasmus Plus program keretein belül. Aztán itt önök csak a migráns terminust használják, ugyanakkor a menekült szót is említették itt remélhetőleg a legális migránsokat segítik, nem pedig a jogsértő módon hozzánk érkezett személyeket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a honlappal kapcsolatos problémákra még kitérhetünk, hogy talán ez más nyelven is rendelkezésre álljon. Karolácsi úr talán tud ezzel kapcsolatosan valamit mondani. Válasz, angolul készítettük ezt a dokumentumot, itt úgy osztottuk ki, hogy minél több ember gyorsan hozzáférjen ehhez, ugyanakkor az összes dokumentum, ugye Franciaországban franciát használunk, Németországban német nyelvet, Olaszországban olasz, ezek rendelkezésre állnak a Greta Valé honlapján, franciául például a francia honlapon. Tehát mindenki a saját nyelvén dolgozik a dokumentumokon. Aztán a másik kérdést, illetve a, itt ez válaszol az úr kérdésére is. A mindennapi tevékenységünk, a képzés biztosítása, az emberek segítése, akiknek a az emberhez méltó élethez segítségre van szükségük, ugye képzés, szakmai értékelés, a kép képességek értékelése, ez, ezt minden nap végezzük, mindannyian oktatók vagyunk, és segítjük az embereket személyesen. A projektet illetően, hogy az úr kérdésére is válaszoljak, ez egy tapasztalatcserét tesz lehetővé egymás között is, elgondolkodunk azon, hogy mit lehet tenni a nemzeti krediteken minden egyes országban. Franciaországban senki nem finanszírozza ezt a szervezetet. Tehát, hogyha valaki segíteni tud innovációt, fejlesztést illetően, hát nekünk nincsenek forrásaink, nincs finanszírozásunk ezekre a dolgokra, Európától, az Erasmus Plus-ból kapunk forrásokat, és ennek örülünk. Az utolsó kérdés az öné volt, olyan szervezetek vagyunk, amelyek közmagánpartnerségben dolgoznak legális keretben, tehát akiket képzünk, azok jogosultsága rendelkeznek a képzéshez való hozzáférésre, akár Franciaországban, akár Olaszországban. Nincsenek ellenőreink, de log, legális jogszerű keretek között dolgozunk, Szaképzés területén Franciaországban, Németországban, Olaszországban. Elnök, nagyon köszönöm, hogy ezeket a kérdéseket is megválaszolta. Köszönjük tehát munkájukat, folytassák, fejlesztenek ki további sok érdekfeszítő ilyen projektet és adjanak nekünk egy pozitív példát, hiszen más projektek számára is példaként szolgálhatnak önök, amelyeket máshol alakítanak ki Európában. Nagyon köszönöm de most tényleg szeretnénk megnézni ezt a csodálatos sárat, és ezt itt kigöngyölíteni. Tehát az összes kolléga, akik részt vesznek a projektben, azok ide jöhetnek előre, és mutassák meg, hogy milyen csodálatos sálat készítettek ezen projekt keretei között, ez a szolidaritás sárja.